Herr Präsident! Az elnök. Die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Folytatjuk az ülést, kérem foglaljanak helyet. Wir kommen nun zum dritten Wahlgang. Most a harmadik forduló következik. Nincsenek új jelöltek a harmadik fordulóra senki sem állított új jelöltet. A második választási forduló jelöltjei közül senki sem lép vissza. Kérem a teremszolgákat, hogy osszák ki a szavazó cédulákat és borítékokat, kérem a szavazatszámlálókat, hogy foglalják el a helyüket. Kérem a szavazatszámlálókat, hogy foglalják el a helyüket.